állásfoglalás 11-es módosító, két részben szavazunk, első rész mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a második részt, a 11-es bekezdés, eredeti szöveg. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. Következik a 12-es bekezdés. Mellette kiszavaz? Ellene? Kitartózkodik? Elfogadtuk. 13-as mellette? Ellene? Tartózkodás? Ezt is elfogadtuk. 14-es mellette? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös következik, az eredeti szöveg két részben első rész mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Most pedig következik az állásfoglalás egész erről szavazunk mellette, kiszavaz ellene, kitartózkodik, Elfogadtuk. A második szavazás pedig a tájföldi helyzetre vonatkozik. Közös állásfoglalás tervezet hét frakció nyújtotta be, egy módosító érkezett az empreambulum bekezdésről mellette, ki szavaz ellene, ki tartózkodik, elutasítva. És az állásfoglalás tervezet egészéről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elnézést, megnyitom a szavazást, mondja az elnök. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő szavazás pedig a nigériai gyermekek helyzetére vonatkozik. A Boko Haram támadásait követően közös állásfoglalás tervezet hét frakció nyújtotta be. Először a 11-es bekezdésre szavazunk két részben. Első rész mellette kiszavaz, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. N preambulum bekezdés, itt is két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, és most az állásfogás tervezet egészéről név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. Következik Ali Mohamed Al-Nimr ügye közös állásfoglalás tervezetet 8 képviselőcsoport nyújtotta be. Az első bekezdés, eredeti szöveg, két részben szavazunk. Első rész, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, szintén név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. A hetes bekezdés következik eredeti szöveg, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas bekezdés két részben első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, és az 11-es hivatkozás előtt első módosító mellette, Ellene? Tartózkodás? Nem egyértelmű az eredmény, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kérném a kollégákat, hogy egyértelműbben emeljék fel kezüket. Most pedig az állásfogás tervezet egésze mellett kiszavaz, ellene, ki tartózkodik. Elfogadtuk. A következő szavazás a Tajani jelentés, a Tajani alelnök belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások, az Ekon bizottság jelentése. A szöveg egészéről szavazunk blokkban, de van egy egyes módosító, ki szavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. A bizottsági javaslat mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, ezt is elfogadtuk. És most a jogalkotási állásfogás tervezetről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a következő jelentés. jelzálogra vonatkozó jogszabályok és kockázatos pénzügyi eszközök az EU-ban Spanyolország esete. Itt az első, a nyolcas módosító, két részben szavazzunk, név szerint az első részről, mellett megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Második rész, itt is név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elutasítottuk. A tízes módosító következik, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 11-es mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk ezt is. Az eredeti szöveg ről szavazunk, a hármas bekezdés első része mellette kiszavaz, az első rész mellett kiszavaz, ellene, kitartozkodik, elutasítottuk, második rész okafogyottá válik. A második rész kiesik, okafogyottá válik, ellenőrizzük az első részt, rendben, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Az első részről. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a második rész, amelyről szavazunk, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 9-es módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Négyes bekezdés eredeti szöveg mellette kiszavaz. Ellene. Kitartozkodik. Elutasítottuk. 12-es módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hetes bekezdés, eredeti szöveg, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kilences bekezdés, itt is név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 12-es bekezdés mellette kiszavaz. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. 13-as, két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Így rendben, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szoros volt az eredmény. 13-as módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást.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 A preambulum bekezdés négyes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ah, the vote is closed. Lezárom. Elvetettük. Megyünk tovább. Béla, ötös módosító. Név szerint megnyitom. Lezárom Elvetettük. Most pedig a D preambulum két részben első rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A következő, a hatos módosító két részben, első rész név szerint megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elvetettük második részt. A második rész okafogyottá vált így. F preambulum egyes módosító megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Az F szövegére szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. G. es módosító név szerint megnyitom. Lezárom. elvetettük. Most a G eredeti szövegéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. H preambulum 3-as, név szerint megnyitom, lezárom. Elvetettük. I preambulum.7-es hetes módosító név szerint megnyitom. Lezárom. Elvetettük. M preambulum eredeti szöveg név szerint megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Nóra preambulum pont Név szerint szavazunk, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Ezt is elvetettük. Most az állásfoglalás egészéről szavalunk, név szerint megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Következő szavazásunk tárgya halálbüntetés, állásfoglalásra irányuló indítvány, hat frakció kérésére, első bekezdés, eredeti szöveg két részben, első mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kérem mindenkit. Ó, név szerint szavazás volt, nem kell magas tenni a kezet. Négyes bekezdés, eredeti szöveg, ez én hibám, én hibám, bocsánat. Négyes bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk világos. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes bekezdés. Név szerint megnyitom. The vote is... Lezárom. Elfogadtuk. Nyolc. A következő név szerint. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es bekezdés. Név szerint szavazunk, megnyitom. The vote is... Lezárom. Világos többség elfogadtuk. 11. Két részben. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók ezt is elfogadtuk. 12-es bekezdés mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk. 13-as erdőszöveg név szerint megnyitom. I close the vote. Lezárom. And it is also... Ezt is elfogadtuk. 14 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Nóra preambulum pont két részben első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Az állásfoglás egészéről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm. A következő szavazás, illetve állásfoglalás tárgya a vörös iszap katasztrófa tanulságai 5 évvel a magyarországi katasztrófa után állásfoglalás intézvány. Először a kettes bekezdés. Eredeti szöveg két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók ezt is elfogadtuk. Ötös bekezdés. Eredeti szöveg mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes mellette, ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Ötös be. Mellette, ellene. Tartózkodók. Elvetettük 17-es eredeti szövegéről szavazunk két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizném, a második része megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas. Név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. Négyes módosító. Név szerint megnyitom. Lezárom. Elvetettük, megyünk tovább. 21-es eredeti szöveg két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodó. Elfogadtuk. Második rész. Név szerint szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as. Eredeti szöveg név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes pont mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Az E preambulum pont után egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, ezt megnézném géppel, ellenőrző szavazást nyitok meg, tehát az utóbbira lezárom. Elvetettük akkor az állásfoglás egészéről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő szavazás a férfiak és nők közötti egyenlőség és egyenlő bánásmód fejlesztési együttműködés keretében. Van egy szóbeli módosító Linda McEwen részéről. The floor is yours. Öné a szó. Oh, Működik, köszönöm. Egyszerű szóbeli módosító elnök asszony, mert az Európai Bizottság most már kiadta azt, amit stop Working Documentnek nevez, a, a, tehát így át, ezzel frissíthető az állásfoglalás. Position to that. Valaki ellenzi -e ezt a szóbeli módosítót, nem? It's not 40 people. So we come to the vote on the original text. Tehát az eredeti szövegről kell szavaznunk, és eh, aztán szavazunk a bekezdésről, hogy ezt szóbeliek kiegészítették, ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk és aztán tízes bekezdésről szavazunk, az eredeti szöveg két részben, az első rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk, második rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Az első módosító következik, géppel szavazunk róla, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. And it has been rejected. És ezt elutasítottuk. Akkor következik a kettes módosító, két részben szavazunk róla. Um, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. It has been rejected. Ezt elutasítottuk. A második rész tehát kiesik. Most az a 19-es bekezdés eredeti szövegéről szavazunk, két részben kívül az első rész. Mellett ellene tartózkodók elfogad. Part who is in favor. Második rész ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Az E preambulum bekezdés következik, két részben szavazunk róla, első rész ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. We come to vote the resolution as a whole. Most pedig akkor az egész állásfoglásról szavazunk, ki van mellette, ellene. And it has been carried. Ezt elszavaztuk, vagy megszavaztuk. Az utolsó jelentés következik ma, Zaborszka asszony jelentése. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód a foglalkoztatás munkavégzés területén. Először is az egyes bekezdésről szavazunk, eredeti szöveg első rész ki van mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt viszont elutasítottuk, de nézzük meg géppel ellenőrző szavazás következik. Tehát második részről megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ha, it has been rejected. Hát egy szavazással, egy lett leszavazva. Alex, this happens in a parliament. Hát ez előfordul néha a parlamentben. Nyolcas bekezdés eredeti szöveg három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk, harmadik részről viszont géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Következő 9-es bekezdés eredeti szöveg ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt elfogadtuk. 10-es bekezdés eredeti szöveg ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 11-es bekezdés Négy részben szavazunk róla, az eredeti szövegről, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Negyedik rész. Megnézzük a harmadik részt, ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it is carried. Elfogadtuk. Negyedik rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük, jó? Negyedik rész, ellenőrző szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. And it has been carried. Ezt elfogadtuk. Következő 12-es bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it has been carried. Ezt elfogadtuk. 13-as bekezdés eredeti szöveg. Három részben szavazunk. Az első rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. Második rész megint csak népszerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. És ezt eh, elfogadtuk. Harmadik rész eh, népszerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 14. bekezdés. Eredeti szöveg két részben, első rész ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, nem volt egyértelmű. Tehát a második részről megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 15-ös bekezdés következik eredeti szöveg, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 16-os bekezdés következik, Öt részben szavazunk az eredeti szövegről, első népszerinti szavazással megnyitom. The vote is closed. Lezárom. ezt elfogadtuk. Második rész megint csak név szerinti szavazással megnyitom. The vote is... Lezárom a szavazást. And it has been carried. Ezt elfogadtuk. Harmadik rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Negyedik rész. Név szerinti szavazás. Megnyitom. The vote is Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Ötödik rész. Név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it also has ezt is elfogadtuk. Következik a 17-es bekezdés, az eredeti szövegről szavazunk három részben, az első rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. And it has been carried. Elfogadtuk. Második rész eh, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Harmadik rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Következik a 18-as bekezdés, az első módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it is carried és ezt elfogadtuk. 20-as eh, bekezdése eh, két részben első rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22-es eh, bekezdés népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 24-es bekezdés eredeti szöveg ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 25-ös bekezdés két részben szavazunk első rész mellette. 25-ös, bocsánat, én tévedtem, tehát 25-ös bekezdés eredeti szöveg két részben szavazunk, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26-os bekezdés eredeti szöveg. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. 27-es bekezdéshez hármas módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Ezt leszavaztuk. Tehát a 27-es bekezdés eredeti szövegéről kell szavazni ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Ezt elfogadtuk. A 28-as bekezdés eredeti szöveg három részben, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. És a harmadik részről név szerint kell szavaznunk, nem, a másodikat ellenőriztetni szeretnék, tehát a másodikról ellenőrző szavazást, megnyitom a szavazást. 28-as bekezdés második része. Ah, I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. De ez is nagyon szoros volt, eh, tehát jogos volt az ellenőrzés. Harmadik rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Következő 29-es bekezdéshez a 4-es módosító ki van mellette, ellene. Tartózkodók, ezt elutasítottuk. 30-as bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 34-es bekezdés következik két részben, első rész ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész név, ki van mellette, ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. Oké, okay, I'll check. Ellenőrző szavazás nem volt egy, egyértelmű, tehát 31-es bekezdés második része. I the Lezárom a szavazást. And it has been rejected. És ezt eh, Eh, elutasítottuk. 34-es bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette tartózkodók, ezt elfogadtuk. Második rész eh, eh, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 36-os bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész név szerint megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 36-os bekezdés második rész, megint név szerint megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it has been carried. Ezt elfogadtuk. Következik a 37-es bekezdés, eredeti szöveg három részben, első rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. The vote is Lezárom a szavazást. And it has been carried. Elfogadtuk. Következik a 37-es bekezdés második része, megint csak név szerint megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. It has been carried. Elfogadtuk. Harmadik rész eh, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. It has been carried. Ezt elfogadtuk. 41-es bekezdés eredeti szöveg név szerint megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 42-es bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodók, ezt elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 43-as bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. A 44-es bekezdés eredeti szöveg ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk. 45-ös bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 45-ös bekezdés második rész név szerint, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it has been carried. És ezt elfogadtuk. 46-os bekezdés. Az eredeti szöveg meg ki van mellette, ellene. Tartózkodók, ezt elfogadtuk. 50-es bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Következik az 52-es bekezdés második módosító mellette, ellene tartózkodók. Ezt elutasítottuk, akkor így nem ellenőriznünk kell, akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. It has been rejected. Elutasítottuk. So we come to vote the original text. Akkor az eredeti szövegről kell szavaznunk, 52-es bekezdés ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tehát az 52-est is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. And it has been és ezt elfogadtuk. 53-as bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész név szerint megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. És ezt eh, elfogadtuk. Második eh, név szerint megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. elfogadtuk. 55-ös bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 56-os bekezdés következik, eredeti szöveg két részben, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. És ezt elfogadtuk. Következik a 13-as hivatkozás, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. C. Preambulum bekezdés, név szerint szavazunk róla, ki van mellette. E, bocsánat, lezárom a szavazást. It is carried ezt elfogadtuk. D. Preambulum bekezdés ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk. G. Preambulum bekezdés név szerint megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom, és ezt elfogadtuk. H. Preambulum bekezdés, három részben szavazunk róla, első rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellenőrizni akarják a második részt, tehát megnyitom a szavazást H preambulum bekezdés második részéről. Ah, I, I close the vote. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk elég egyértelműen azért. Harmadik rész következik, ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Kedves kollégák, teljesen nyilvánvaló volt, mint az előző, pont mint az előző. Nyilvánvaló volt, megyünk tovább a szavazással. Loudness jó, akkor a hangoskodók nyernek, harmadik részt is ellenőrizzük. H, preambulum bekezdés harmadik bekezdése, illetve harmadik része. Megnyitom a szavazást. I close the vote. Lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk, sajnálom kollégák igazuk volt, hogy kérték, megkapták és nyertek. Nos, el preambulum bekezdés következik három részben, szavazunk, első ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Q preambulum bekezdés. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. T. Preambul megkezdés. Név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And it is carried. És ezt elfogadtuk. V. preambulum bekezdés ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk. És akkor most az egész állásfoglalásról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. And I'll close the vote. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Köszönöm kollégák a szavazást. Most következnek a szavazat magyarázatok. Continue. No. Uh, yes, you can continue. Well, I should leave as well. well can we do a break? yes, so we do a short break. Yeah. We do a short break. And... Egy nagyon pici szünetet tartunk, és utána kezdjük a szavazatmagyarázatot. Stimați colegi, avem uh, în continuare explicații la vot. Tisztelt kollégák, most pedig meghallgatjuk a szavazat indoklásokat. Arra kérném a kollégákat,